Jó reggelt kívánok, és üdvözlök mindenkit a bizottságunk mai ülése alkalmából. Rengeteg érdekes témánk van a napirenden. Remélem, hogy mindenki feljegyezte, hogy az Estrella jelentés előbbre került a napirenden, de a koordinátorok ajánlásairól szóló elnöki közleményekkel kezdjük. Tegnap délután zajlott a koordinátorok ülése, három saját kezdeményezésű jelentésről határoztunk. Az első a közérdekű szolgáltatásokról szóló jelentés, az ALDE frakciói a demográfiai kihívásokról és a szolidaritás, a nem, nem generáció közötti szolidaritásról szóló jelentést a néppárt kapta, végezetül pedig a harmadik saját kezdeményezésű jelentést, melynek címe az új zöld, fenntartható gazdasággal összefüggő gazdaságot pedig az SD, a Szociáldemokrata frakció kapta. határoztunk a meghallgatásról is, és pedig az egyenlőségről szóló új Európai Uniós stratégia esetéről, esetében hat szakértőről döntöttünk. Megnevezem most a szakértők neveit, tehát hogy kit hívunk majd meg a meghallgatásokra. Dan Molin, Valbű asszonyok, Vasiliádos asszony, Szolétó asszony, Filippe asszony. Határoztunk arról is, hogy egy bolgár szakértőt is meghívunk, akinek a nevét az ALDE később köz. És most pedig megnézzük, hogy amennyiben a szakértők nem érnek rá, akkor kik helyettesíthetik őket. Ezen kívül a meghallgatás alatt az elnökségben helyet foglaló képviselőkről is határoztunk, ezen kívül a jelentéstevőkről és árnyék jelentéstevőkről. A Nemzetközi Nőnapról is határoztunk, március 16-án ünnepelnénk meg a DEVE és a DROA bizottságot is bevonjuk, az ő ünifemet ezen kívül az új emberi jogi biztost is meghívjuk, és a spanyol elnökséget is. Néhány szervezetet is meghívunk, amely nagyon érdekes tanulmányokat készített. Például a Dublin alapítmányt, amely arról írt egy tanulmányt, hogyan lehetne az életkörülményeket javítani. A civil társadalom képviselőjét is meghívjuk, Enszle asszony, aki a vagina monológok szerzője többek között. Ezen kívül úgy döntöttünk, hogy új szociális médiumokról is beszélünk, mint az internet, a Facebook. Így az interneten keresztül is megtárgyalhatunk bizonyos kérdéseket. Ez az az alapstruktúra, amely a nemzetközi nőnapnak ad keretet. Az alapelveink megvalósítását szeretnénk tehát ezzel az alkalommal is látni. Amely a 2010-es munkaprogramra vonatkozik, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy két tanulmányt rendelnek meg. Az egyik a pénzügyi válsággal foglalkozik, és hogy ez a nők foglalkoztatására milyen kihatással van. Ezt a globalizációs alappal is szeretnénk összekötni, hogy a globalizációs alapot arra is felhasználjuk, hogy a nők foglalkoztatási lehetőségét javítsuk. Ezen kívül szeretnénk még egy tanulmányt kérni a szociális, a terhesek részére létrehozandó szociális hálóról. A koordinátorok tegnapi találkozásán döntöttünk erről. Ezen kívül még arról is szó esett, hogy mi a szakbizottságunkban hogyan alkalmazzuk az új egyidöntési eljárást azokban az esetekben, amelyekben a nemzeti parlamentnek is szerepe lesz. Most a szubszidiaritás alapján a koordinátorok határozatairól szóló jegyzőkönyvet természetesen az összes képviselő megkapja. A tízes pont a bizottságunk madridi útjáról szól, tehát ezt elhalasztottuk későbbre, most ezért a 11-es ponttal kezdünk. Itt a 2009 évi haladási jelentésről van szó. Horvátország, Macedónia és Törökország esetében. Ebben az esetben emlékeztetném a koordinátorokat, hogy a szakbizottságunknak is csatlakozik el az AFET jelentéshez, hogy konkretizáljuk a dolgot, úgy határoztunk, hogy a szakbizottságunknak módosítókat kell benyújtani, ezeket a módosítókat pedig szeretnénk az állásfoglaláshoz hozzáfűzni, és ezeket utána benyújtjuk az AFET bizottságnak. Amikor az állásfoglalást elfogadják ma a kollégák, akkor ezt az afetnek benyújthatjuk, és pedig eh, a szakbizottságunk elnöke és azon tagjai nyújtják át, akik az AFET-ben is tagok. Hét eh, bekezdést eh, javasoltunk az állásfoglaláshoz. Kettő Horvátországgal foglalkozik, ahol kihangsúlyozzuk, hogy mennyire lényeges az, hogy a nők könnyebben jussanak munkahelyhez, és pedig, hogy ne diszkriminálják a nőket a munkahelyen. Ezen kívül azt is üdvözöljük, hogy tudatosítjuk azt, hogy mennyire lényeges a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés. Tehát a nők elleni erőszak témáját is megemlítjük, azt is megemlítjük, hogy azon kell fáradoznunk, hogy az erőszak áldozatainak is segítsünk. Ami Macedóniára vonatkozik, itt örömmel állapíthatjuk meg, hogy olyan jogszabályok vannak, amelyek biztosítják az egyenlő esélyeket. Azt is megállapítjuk, hogy a nők elleni erőszak még mindig nagy probléma. Megemlítjük, hogy a jogalkotásban megemlítik a nők elleni erőszakot, azonban további védelemre van szükségünk. Törökország esetében úgy gondoljuk, hogy jó az, amennyiben az úgynevezett tiszteletbeli, becsületbeli erőszakról van szó. Törökországban még létezik a kikényszerített házasság intézménye is, a jogi helyzet ebben a tekintetben kielégítő, azonban nem alkalmazzák. Tehát hiába létezik a megfelelő jogszabály, nem alkalmazzák megfelelő módon. A törökországi nők munkához jutása még mindig nagyon nehéz az OECD országokban, szinte a legalacsonyabb. Török nők foglalkoztatása ez pedig nagyon lényeges abból a szempontból, hogy a nők ne legyenek rászorulva más anyagi forrásra, hogy saját maguk is fent tudják tartani magukat. Tehát ezeken a területeken javasoltunk módosításokat, most pedig mielőtt szavazunk a módosítókról, megadom a jelenlévőknek a szót. Cornelissen asszony. Köszönöm. Um, I'm very happy. Nagyon örülök, hogy módosítókat nyújtunk be az AFET-nek ezekről a témákról. Természetesen nagyon sok olyan téma van, amelyeket a különféle bizottságok figyelemmel kísérnek, hiszen nagyon sok témának van a nemekkel összefüggő aspektusa. Természetesen nem gondolhatunk mindenre, de rámutathatunk, hogy mi a lényeges az általunk kommentált pontokban. A FEM szakbizottság tagjai más szakbizottságokban is helyet foglalnak, és ez a leglényegesebb eszköz a kezünkben, hogy tudatosítsuk a nemek közötti egyenlőség kérdését. A módosítók azon alapulnak, amit a előrehaladási jelentésben olvashattunk, koordinátorként és az AFET tagjaként én is részt vettem a módosítók megszerkesztésében. Remélem, hogy széles támogatást kapnak majd, ez pedig első alkalommal jelenteni azt, hogy ebben a formában készítjük el a módosítóinkat, és így a parlament összes szakbizottságában megjelenünk. Köszönöm, Cornelissen asszony. Osztom azt a nézetet, hogy ez a munkamódszer nagyon pozitív, és növeli lehetőségeinket hogy a egyenjogúsággal kapcsolatos kérdéseket a többi szakbizottságban is megjelenítsük. Mivel más nem kért szót, most szavazunk, és azt javaslom, hogy az összes hétbekezdésről blokkban szavazunk, tehát kéz felnyújtással szavazunk. Tehát ki szavazza meg az állásfoglalásunkat? Ki van ellene? Tartózkodás? Nincsen, akkor elfogadtuk. Köszönöm. Nästa punkt på A napirend következő pontja az emberkereskedelem megelőzéséről szól, illetve az emberkereskedelem ellen folyó küzdelemről, az áldozatok védelmér. A Lisszaboni szerződés ma hatályba lép, így az emberkereskedelem kérdései más helyre kerülnek. Tehát eh, itt konzultációs jogunk volt, most viszont a parlament sokkal erősebb eh, szerepet kap, hiszen együttdöntési funkciója is van ebben a munkában. Amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lép, azt jelenti, hogy a javaslataink, amelyet eddig a bizottsághoz elküldtünk, egy másik javaslattal cserélődik le, a LIBE bizottsággal együtt. Mi pedig véleményt fogunk benyújtani. Ezen kívül a LIBE bizottság és a mi bizottságunk előadója, Bauer asszony is úgy határoztak, hogy nem fogunk a jelenlegi javaslatról véleményt készíteni, hiszen új javaslat születik majd. Tehát megvárjuk az új javaslatot a bizottság részéről, és utána pedig együtt döntési eljárásra kerül sor. Úgy véljük, hogy nagyon fontos az, hogy a parlament a lehetőleg korábban láttassa véleményét az emberkereskedelemmel kapcsolatban. Tehát így a saját álláspontjaink már az új javaslat előkészület korra váljanak láthatóvá a Libe Bizottság előadója és a mi felelős előadónk úgy határoztak, hogy szóbeli kérdést fogalmaznak meg. Ez a legjobb eljárás a pillanatnyi helyzetben. Éppen ezért két szóbeli kérdésről kell határoznunk. Tehát a bizottsághoz és a tanácshoz intézett kérdésekről a Libe bizottsággal megállapodtunk, hogy később lesz egy állásfoglalás szöveg is, de most a két szóbeli kérdést szeretnénk megvitatni. Szeretném most pedig Bauer asszonynak átadni a szót, hogy tájékoztasson minket a munkáról, hogy hogy is néz ki a helyzet. Tehát öni a szó, Bauer asszony. Köszönöm szépen elnök asszonynak, hogy gyakorlatilag leírta azt, hogy milyen az eljárás. Ez valóban ez a téma egy ilyen különleges eljárás alá esik, ami meglehetősen szokatlan, és ebből különböző probléma is adódik. Két lehetőség volt gyakorlatilag, mert hogy a, a javaslat, a kerethatározat javaslata, az megérkezett időben a parlamentbe, és úgy is dönthetett volna a parlament, hogy elfogadja a konzultációs eljárást, és most decemberben, a napokban gyakorlatilag a tanács el is fogadhatta volna akár, de mivel, mivel nyilvánvaló volt már, hogy az írországi referendum pozitívan végződik, és életbe lép a Lisszaboni szerződés, ezért a, a Libe Bizottság eh, eh, előnybe helyezte, és hát a parlament szerintem logikusan helyezi előnybe az együttdöntési eljárást. Ezért, hogy végül is időben küldjünk üzenetet a tanácsnak és a bizottságnak, hogy mit is szeretnénk látni, mit szeretnénk erősíteni a kerethatározatban. Ezért ezért választottuk ezt az eljárást gyakorlatilag közösen a LIBE bizottsággal, és önök is tudják, hogy megerősített együttműködésben dolgozunk a, a LIBE bizottságban ezen a témán. Hett asszonynal meglehetősen jó ö, együttműködést alakítottunk ki, és úgy tűnik, és ez a, ez a, a folyamatnak, a, a, a procedúrának a különös, különös pontja, hogy föltehetően ma délután a Libe Bizottság a, a javasolt kérdések szövegét elfogadja. Mi meg nem fogadjuk el. Úgyhogy sajnos ebből a, ebből a, ez az eljárás annyira szokatlan, annyira, annyira precedens nélküli, hogy, hogy nem igazán, nem igazán működik minden, minden pontján jól, de én úgy hiszem, hogy a, a kérdések szövege nagyon korrekt, nagyon korrekt. Igaz, hogy van némi, némi kételj elsősorban a zöldeknél, mert azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a, nem csak az eljárás nagyon-nagyon szokatlan, hanem a, a munka is nagyon szokatlan formákban zajlott, az idő rövidsége miatt az összes árnyék jelentéstevőt bevontuk a munkába mindkét bizottságból. Ez is valóban, valóban szokatlan formája a munkának, de erre van lehetőség, hogy fölgyorsítsuk az egyeztetést. Most amire ki akartam még térni, az az, hogy a zöldek részéről van egy bizonyos kételj, de én nagyon remélem, hogy ez csak a félreértésből adódik van egy bizonyos kételj olyan, olyan értelemben, hogy szükség van-e arra, hogy a kereslet témáját boncolgassuk a kérdésben és a, a határozat szövegében. Mi úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a kereslet témája megjelenjen, mert a, az elemzéseknek a döntő többsége mondja azt, teljesen egyértelműen beleértve az, az Egyesült Államok külügyminisztériumának éves jelentéseit is, beleértve a, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ILO jelentéseit is, mind teljesen egyértelműen azt hangsúlyozzák, hogy a kereslet a motorja a, a, az emberkereskedelemnek. Úgyhogy én szeretném kérni tekintettel arra, hogy valóban minden, minden egyes ö, ö, árnyékjelentéstevőt bevontunk a munkába mindenki egyetértett. Én azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy támogassa ezt a szöveget. Jövünk majd még egy másik szöveggel is, ez a határozat szövege lesz. Ott egy kicsikét föltehetően hosszabb is a szöveg, meg több probléma is merül föl, de véleményem szerint meg fogunk tudni egyezni egy olyan közös szövegbe, amit, amit gyakorlatilag ide úgy fogunk hozni az összes árnyék jelentéstevő és a jelentéstevő nevében, hogy a bizottságtól jóváhagyást kérünk rá. Szeretném még a kolléganőnek, a, a, a titkárságról, Karolinnek megköszönni a nagyon elkötelezett munkáját, nagyon sokat segített, és nagyon jó munkát végez ebben a témában. Thank you, Caroline. Nagyon szépen köszönöm, Bauer asszony, ezt az alapos tájékoztatást új munkamódszerről van szó, és nagyon jónak tűnik, hogy mindkét bizottság árnyékjelentés tevőit is bevonta a munkába. Most pedig megadom a jelenlévőknek a szót, szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek valamilyen megjegyzése. Amennyiben nincsen, akkor elfogadhatjuk mindkét szóbeli kérdést. Úgy értelmezem, hogy mindkét szóbeli kérdést elfogadta a bizottságunk. Jag föreslår att vi kan rösta om båda. Azt javaslom, hogy szavazzunk mindkét eh, szóbeli kérdésről, és pedig egyidejűleg. Tehát aki támogatja a két szóbeli kérdést, az emelje fel a kezét. Tehát igen a szóbeli kérdésekre. Ki szavaz nemmel, ki tartózkodik. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk a szóbeli kérdéseinket. Gratulálok Bauer asszonynak, aki kiváló munkát végzett a LIBE bizottság árnyék jelentéstevőjével. Akkor átérünk a napirend következő pontjára, ez pedig a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítása. Csupán emlékeztetném a képviselőket arra, hogy az a jelentés, amelyet korábban megkaptak, 2009. május 6-án került elfogadásra, és július 16-án a koordinátorok úgy határoztak, hogy folytatják a munkát a jelentése kapcsolatban, és Estrella asszonyt neveztük ki felelősnek. November 4-én a szakbizottságunkban vitáztunk a foglalkoztatási minisztérium képviselőivel, tehát a svéd elnökség alatt. Itt hangsúlyt kapott az, hogy a tanács itt nem adhat következtetéseket, ahogy az első olvasatunkban ez aktuális lett volna. Ma Estrella asszony jelentéséről fogunk eszmét cserélni, és most pedig át is adnám Estrella asszonynak a szót, hogy felvezesse a témát. Parancsoljon! Nagyon köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, Mindenek előtt Mindeneket nagyon köszönöm, hogy módosítottuk a napi rendet, és a jelentésemről szóló vitát előre hoztuk, így visszatudok térni Lisszabonba időben. és így részt vehetek a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének ünneplésén. Minden kollégának köszönetet szeretnék mondani, aki árnyek jelentéstevői szerepet vállalt, és kritikus szemmel vizsgálták az egészet, ennek az eredménye ez a munka amit itt most látnak. Az elmúlt hónapokban különböző üléseket tartottam, különböző megbeszéléseket, különböző résztvevőkkel, árnyékjelentéstevőkkel, az EGSB, a tanács, az Európai Bizottság, a szakszervezetek képviselőivel, és jogi szervezetek képviselőivel is. Igyekeztem minden véleményt meghallgatni az irányelv átdolgozása vonatkozásában, és igyekeztem önöktől is ugye hozzájárulásokat kapni. Minden frakció a néppárt kivételével tett javaslatokat, és ezeket belevettem a mm, jelentésbe, ugye erről szól a mai vita, a mai megbeszélés. Igyekeztem olyan szöveget megfogalmazni, ami a nők, a családok elvárásainak megfelel, figyelembe veszi a gyermekek érdekeit és a társadalom igényeit. Nehéz időket élünk, ebben megállapodhatunk de tudjuk azt is, hogy törvényeket nem mára vagy holnapra alkotunk, hanem a következő évtizedekre. Ez az irányelv már 17 éves. Ez azt is jelenti, hogy a most elfogadandó jogszabály, ami ennek a jogszabálynak a helyére lép, ez is hosszú ideig hatályos lesz. Azt ugye pontosan nem tudjuk, hogy meddig, de egy vagy több évtizedig biztos. Éppen ezért komoly célok kitűzésére van szükség, nem csak holnapra kell, hogy gondoljunk meg a következő évre, hanem hát az előttünk álló időkre évtizedekre. Ennek a fő elemeit ennek az anyagnak úgy is ismerik, 73 módosító érkezett be, a legfontosabbak azonban az anyasági szabadságok kiterjesztésével függenek össze 14-ről 27-re a javaslatom értelmében. E pont tekintetében azonban hadd tegyem még hozzá, hogy beszéltem különböző kollégákkal, a különböző pártok képviselőivel, meglehetősen rugalmas vagyok, ha nem értenek egyet a javaslatommal, úgy csökkenthetjük ezt az anyasági szabadság időtartamát, és mondhatjuk azt, hogy ennek egy részét az anya használhatja fel, más részét az anya vagy az apa. Javasolták páran, hogy mondjuk szabjunk itt meg 18 hetet, és a maradék két hetet pedig bocsássuk a házastárs rendelkezésére. Volt olyan javaslat is, hogy 16 hetet szerepelhetessünk, és összesen határozzunk meg 20 hetet, amennyiben legalább két hetet a házastárs használ fel. Ez azt jelenti, hogy ebben az irányelvben azt írjuk bele, ami több országban már most így bevett gyakorlat, Spanyolországban, Portugáliában, Svédországban ugye létezik a szülői szabadságnak ezen típusú felosztása, és házas pár, vagy a pár maga meglehetősen nagyfokú rugalmassággal dönthet arról, hogy rájuk nézve melyik a legjobb megoldás. A lényeg itt mindig az, hogy a családhoz kapcsolódó feladatokat felossza a férfi és a nő egymás között. igyekszünk itt ugye a család életet, a munkával, magánélettel ugye összeegyeztetni. Nemrég kaptam egy tanulmányt, erre hívták fel a figyelmemet, ezt még nem volt időm teljesen átolvasni, svéd ipari gazdasági kamara készítette ezt el, ebben megállapították, hogy nagyon kevés nő tevékenykedik vezető pozícióban, és felhívták arra is a figyelmünket, hogy minél rövidebb ideig tart ez az és szabadság az hatással van ugye a nő karrier esélyeire is. Ugye, hogyha minden hosszabb ideig van otthon a nő, annál negatívabban befolyásolhatja ez a karrierjét. Persze nem csak az anyasági szabadság járul hozzá ehhez, a szociális infrastruktúra is javítandó lenne, bölcsödékre, óvodákra van szükség annak érdekében, hogy a nők ténylegesen élhessenek jogaikkal. Így a munkájukon is helytállhatnak, anélkül, hogy bűntudatuk lenne. Nem kell, hogy úgy legyen, hogy a nők a szakmai, tehát a munkahelyi és a családi életük között kell, hogy válasszanak. Ez összeegyeztethető kell, hogy legyen. Még valami fontos ezen összefüggésben. a munkabér, a teljes munkabér tovább fizetéséről van szó a születés utáni 6 hétben. Ez az időszak ugye szükséges a nőszülés utáni újra felépüléséhez is. Tehát a rendes havi bér kerülne ez alatt az időszak alatt tovább kifizetésre, amennyiben erre nincs lehetőség, úgy legalább a bér 85%-át kellene tovább biztosítani, hiszen nem szabad, hogy anyagi hátrányt szenvedjenek a családok pusztán azért, mert úgy döntöttek, hogy gyermeket vállaltak. Szociális biztonságról van szó, és arról az európai célról, hogy a születések számát növeljük. Vannak itt további fontos javaslatok még, plusz anyasági szabadság, amennyiben mondjuk a ennek több időre van szüksége a szülés után vagy például hogy háztartási alkalmazottakat vehessen fel, vagy hasonló. A különböző véd intézkedések is nagyon fontosak, tehát hogy ne lehessen elbocsátani a nőt 12 hétig a munkahelyre való visszatérés utáni 12 hetes időszak van tehát. A plusz munka túlorra, vagy éjszakai munka is kizárható kell, hogy legyen. Ezen túlmenően ezeket az anyasági védelmi szabályokat olyan esetekre is alkalmazni kellene, amikor adopcióról, adoptálásról beszélünk. örökbefogadásról. Ezen túlmenően kockázatelemzést is kellene végezni a munkahelyen azért, hogy a gyermekvállalás egészségügyi aspektusai biztosítva legyenek. Továbbá jogot kell biztosítani arra, hogy naponta bizonyos szoptatási időszakot bocsássunk az anyák rendelkezésére az egészségügyi világszervezet ajánlásának megfelelően. Az egészségügyi világszervezet ajánlja ugyanis, hogy a szoptatás támogatandó, elősegítendő lenne. Ezen túlmenően hadd emlékeztessék még mindenkit arra, hogy ez a javaslat, irányelvfelvizsgálati javaslat a jogalapot is kibővítette. A 137-es cikket összekombinálták a 141-es cikkel, e, egyenjogúsági kérdésekről van itt szó. Az egésznek a hatáját tehát kiterjesztettük ebben az átdolgozott javaslatban, és ez az, ami lehetővé teszi számunkra azt, hogy módosítókat nyújtsunk be, olyanokat, amelyek a magánélet, családi élet és a munka összehangolhatóságát hivatottak elősegíteni. Mindenképpen az a szándékom, hogy itt új paradigmát valósítsunk meg, a munkaerőpiacon jelenlévő nők, anyák és férfiak, apák számára. Korábban a nők inkább ugye a gyermeknevelésre, gyermekvállalásra koncentráltak, nem pedig a munkaerőpiaci termelésre. Úgy szólván fontos, hogy ugyanazon a jogokat biztosítsuk nekik a nők számára, mint a férfiak számára a munkahelyi önmegvalósítás területén is. Ezen túlmenően arra kérem a kedves kollégákat, hogy közösen vizsgáljuk meg, hogy mi lenne a legjobb javaslat arra nézve, hogy a gyermekek, a családok és a társadalom igényeinek hogy tudnánk a legjobban megfelelni, és nem szabad ezen összefüggésben figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy ez az irányelv nem csak azt szolgálja, hogy a terhes, várandós szoptatóanyákat védjük, hanem itt az egyenjogúság is fontos szerepet játszik. Köszönöm szépen, Eszter asszony, ezt a bevezetést. Néhányan szerepelnek a felszólalási listán. Lulling asszony, utána Lukász asszony, parancsoljon Lulling asszony, öné a szó. Euh, euh, euh, Köszönöm. Az árnyék jelentéstevőnek kéne először szót kapnia, azt gondolom. Száborszka asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Be kell vallanom, hogy nem számítottam rá, hogy ilyen uh, hamar fogunk ezzel a jelentéssel foglalkozni. Sajnálom. Nem látom azt, hogy a jelentéstevőnk egy új jelentéstervezetet készített volna. Én készítettem egy táblázatot, és ebben megpróbáltam a, a régi elutasított jelentést az újjal összevetni, és szinte két teljesen egymással azonos szövegről van szó. A néppárti frakció úgy érzi, hogy a jelentéstövő sajnos nem tudott a jelentésén javítani. Nagyon sajnálom, hogy Eszter asszony nem akceptálta a kommentárjainkat, amelyeket újból felvetettünk a megbeszéléseken. A jelentésben három különböző típusú szabadság jelenik meg. A apasági, anyasági, szülői szabadság, és úgy érzem, hogy ez bizonyos káoszhoz vezet. Az a jelentés, amelyel itt foglalkozunk, még akkor is, hogyha fontos az esélyegyenlőséget megemlíteni, akkor is azt érzem, hogy itt csak az anyasági szabadságról van szó, az anyák védelméről, terhesség esetén, a születés után és szoktatás ideje alatt. A szociális partnerek megállapodtak abban a szülői szabadság kapcsán, és az Európai Bizottság jelenleg irányelvet készít elő, hogy a szociális partnerekkel folytatott viták eredményeit, ami a családi szabadságot illeti, figyelembe veszik. Én arra számítok, hogy a bizottság hamarosan készít egy jelentést ebben a témában. A jelentéstevő asszony azt mondta a jelentés előkészítésénél, hogy a tanácsa és a bizottsággal is folytatott megbeszéléseket, és különböző szervezetekkel is. A mi frakciónk is tárgyalt a tanácsal és a bizottsággal, és mi is folytattunk megbeszéléseket nőjogi, és családjogi szervezetekkel. És arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy szükséges lenne ebben a jelentésben arra, hogy ne keverjük össze ezt a három különböző típusú szabadságot. A mi párt pont azt javasolta, amit a jelentéstevő asszony is, hogy egy modern anyagra van szükségünk, a nőknek segítséget szeretnénk nyújtani, és az anyaság kérdését modernebb módon szeretnénk kezelni. Én nem gondolom azt, hogy a, az előttünk levő dokumentum ezeknek a kritériumoknak megfelel. Éppen azért azt szeretném javasolni, hogy a szakbizottságunk akkor vitázzon majd erről a jelentésről, ha már rendelkezünk mind a három irányel szövegével. Tehát az anyasági szabadságra, családi szabadságra és az apasági szabadságra vonatkozó irányelvel. Én azt gondolom, hogy csak akkor, akkor tudunk majd beszélni a témáról és megoldásokat találni. Én nem örülnék annak, ha egy olyan helyzetbe kerülnénk, hogy a plenáris el kell, hogy utasítsa ezt a jelentést újból. Köszönöm szépen! Tak, Szabósz. Köszönöm szépen, Záborszka asszony. Listámon a következő hozzászóló Lukász asszony. És utána én magam is mondanék valamit, és utána Bosz asszony. Lukasz asszony kap először szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy érzem, hogy a néppárt itt kisebbségben van, és én eh, támogatni szeretném mind Esztrel asszony jelentését, és azt a megközelítést is, amely keretében ő konzultációt végzett. Az ő feladata az volt, hogy kiderítse, hol van a többség. És azt gondolom, hogy eh, a többség egy progresszívebb jelentést támogat, és éppen ezért teljes mértékben igaza van, hogy ezt a megközelítést alkalmazta, és egy ilyen jelentést szeretne plenárisra vinni. Pontos, hogy a jogi szeret bővüljön, és az irányelv hatásköre is kibővüljön. És azt is gondolom, hogy mi is jól tesszük, hogyha ezt támogatjuk. A néppárt beszélt a megközelítés modernizálásáról, az anyasági apasági szabadság kapcsán, de azt gondolom, hogy csak akkor lehet ezt modernizálni, hogyha a kettőt egymással kombináljuk, ahogy ezt az, hogy meg is tette. Az én um, frakcióm támogatja a kötelező apasági szabadságot két hétig. Tudjuk azt, hogy a fizetésnek kötelezőnek kell lennie, hiszen egyébként az emberek nem engedhetik meg maguknak azt, hogy ezt kivegyék. Nagy szavakról és ideákról beszélünk itt a parlamentben, munkasak család jobb összeegyeztethetőségéről, de nagyon remélem, hogy nem lépünk egy lépéssel hátra. Azt gondolom, hogy a szociális partnerek azt várják tőlünk, hogy egy modernebb, progresszívabb politikát dolgozzunk, és a jelentés ezt meg, ezt meg is teszi. Azt gondolom, hogy igenis egy jó lépés előre a munka és a család jobb összeegyeztethetőség érdekében, és fontos, hogy jogi elképzeléseink is legyenek. Üdvözlöm a szoptatás idejére vonatkozó szabályokat nem régiben jártam annál az önkormányzatnál, akit megválasztottak, és kidobtak 15 évvel ezelőtt, mert ott szoptattam a gyermekemet, és ez egy nagyon megalázó élmény volt, éppen ezért támogatom a szoptatás idejére vonatkozó szabályokat. A mi frakciónk szeretné azokat a változásokat meg, változ, megvalósítani, amelyekre ezt a javaslatot tesz, a anyasági szabadság idejére vonatkozóan, időtartamára vonatkozóan a 18 hétre való növelés a 14 hétről, egy szerény növelés, és vannak olyan országok, amelyeknek ambiciózusabb céljaik vannak, és hosszabb időszakot támogatnak, mi 24 hetet javaslunk. Értem, hogy rugalmasságnak kell lennie, de úgy érezzük, hogy a 24 hét sokkal progresszívabb lépés lenne. Végül pedig nagyon remélem, hogy sikerül a foglalkoztatási szakbizottságbeli kollégákkal jól együttműködni, és fontosnak tartom, hogy a foglalkoztatási szakbizottsági kollégákkal jól együtt dolgozzunk, annak érdekében, hogy a plenárisan el lehessen fogadni a jelentést, és azt gondolom, hogy nagyon sokan törekednek erre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lukasz asszony. Én is kértem szót. Szerettem volna néhány kérdést feltenni, illetve néhány megjegyzéssel élni. Engedjék meg, hogy a következőkkel kezdjem. Ebben a szövegben a kötelező szabadságról van szó, és bennem felmerül a kérdés, hogy a kötelező kifejezés helyett nem lehetne -e másként fogalmazni és azt írni, hogy ez a nők joga. Ahelyett, hogy azt írnánk, hogy ez kötelező. Mindegy, hogy az anya vagy az apa akar ezt a szabadságot kivenni, mindenképpen jogként kell ezt értékelni, valamihez való jogként, és a munkavállalónak ehhez joga van. Azt gondolom, a kötelező megfogalmazás talán nem helyén való. Tehát ez a, ez a szülői szabadság, fontos, hogy igényként, jogként jelenjen meg. Azt gondolom, hogy ezt egy esélyegyenlőségi perspektívából tekinteni, a munkavállalóknak joga kell, hogy legyen eh, ehhez, és eh, nem kell senkit erre kényszeríteni, hanem ezt jogként kell értékelni. A kötelező kifejezés mögött az a gondolat áll, hogy valamiféle védelmet biztosítsunk. Én azt gondolom azonban, hogy mindenki a saját jogait érvényesítheti, amennyiben ezzel a szabadsággal él. Ezen kívül én még szeretnék a következőkre is kitérni a szöveg kapcsán. A kötelező anyasági szabadságra visszatérve. Hogy itt ragaszkodunk a megfogalmazáshoz, akkor ez itt azt jelenti, hogy csak az anya vehet igénybe ezt a szabadságot, mégpedig az első hat hétben. Azt gondolom, hogy mi a szak, a szakbizottságunkban egyesi egyenlőségi perspektívát kell, hogy képviseljünk, és azt gondolom, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy mind a két szülő igénybe vehesse ezt a lehetőséget, és én ezt egy fontos jelzésnek tartom, hogy az anya is és az apa is vállalhasson felelősséget. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy a mamának vagy a papának legyen meg a joga erre a szabadságra. Vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy azokban az országokban, ahol az apasági szabadság is lehetséges, ennek nagyon jó hatása van az egyenjogúságra. És a jelentősége a jövőben még jelentősebb lesz. Tehát nagyon fontos az, hogy a nők és a férfiak is részt vehessenek a munkában, meglegyen a lehetőségük, hogy gyermeket neveljenek. A dolgozó nők általában nagyon nagyot nagyon nagy felelősséget vállalnak az úgynevezett nem megfizetett munka révén. Tehát nagyon sokat dolgoznak otthon, és ezt senki nem fizeti meg. Éppen ezért a férfiaknak is felelősséget kell vállalni a gyermeknevelésben, a jövőben sokkal nagyobb felelősségnek kell jelen lennie. Tehát a férfiaknak egészen egyszerűen többet kell foglalkozniuk a gyermekekkel és a családdal. Ez nem csak a gyermekek számára lényeges, hanem mind a két szülőnek is, tehát a apának és az anyának, hiszen gazdagítja az életüket, hogy mind a ketten dolgoznak, és mind a ketten részt vegyenek a szociális életben, mind a ketten gyermeket neveljenek. Egy másik szempont, és itt osztom Lukasz asszony nézetét, hogy azon nők számára, akik szeretnének saját maguk dönteni, saját maguk dönthessenek abban, hogy hogyan képzelik el az életüket, a lehetőségeiket. A szövegben utalás történik eh, a WHO-ra, amely a 2002-es ajánlásában kihangsúlyozza, hogy eh, a szoptatás eh, a legjobb módszer a csecsemő hat hónapos koráig. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon lényeges. Az ajánlásunkban ki kell hangsúlyozni azt, hogy eh, lefolytattunk erről egy vitát, és pedig eh, arról vitáztunk, hogy számos eh, fejlődő országban anyatej pótlékot kapnak a gyermekek, és ez a gyermekek egészségére pedig nagyon káros hatással van azokban az országokban, ahol még erre sincs lehetőség, még rosszabb a helyzet. Tehát olyan is előfordult, hogy túl sok vízben oldották fel az anyatej pótszert. Tehát ezekről a témákról vitát folytattunk, és a gyermekekre több figyelmet kell fordítanunk, a főleg ezekben a fejlődő országokban. azok az anyák, akik nem tudnak saját maguk szoptatni, kapják meg a lehetőséget, hogy megfelelő szert kapjanak. A szoptatás nagyon fontos, amikor megvan a lehetősége, amikor az anyák akarnak és tudnak szoptatni. Azonban szerintem az Európai Unió nem szabhatja meg, hogy hat hónapig a nőknek igenis szoptatniuk kell és ez maradjon az anya opciója. És vannak olyan anyák, akik nem tudnak szoptatni hat hónapig, és hogyha előírnánk egy ilyet, akkor szerintem ez nem lenne túlságosan üdvös, hiszen azt jelentené, hogy azon gyermekeknek, akiket nem szoptatnak anyatejjel, rosszabb kiinduló helyzetük van. Nem. Minden gyermeknek ugyanolyan lehetőséget kell adni és nem lehet kijelenteni olyat, hogy azoknak a lehetőségeik, akik nem szoptatnak, rosszabbak. Tehát mindenképpen tisztáznunk kell itt a kötelező szó helyét, tehát szerintem ne legyen benne a kötelező szó, hanem legyen itt a jog. Boszkurt asszony a következő, utána Lulling asszony, tehát Boszkurt asszony. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék eh, arra emlékeztetni, hogy ezt a jelentést a plenárison nem utasították el, hanem elhalasztották. Itt a szakbizottságban elfogadtuk a jelentést, és erről majd később még szavazni kell. A jelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani, hogy minden frakcióval egyeztetett annak érdekében, hogy ezt a jelentést javítsa. És azt gondolom, hogy ez valóban egy jobb jelentés, és ezzel tudunk dolgozni. A nők érdekeiről, a családok érdekeiről van szó, a modernizálás szintén megjelenik a jelentésben, nem a, az anyáról van szó, hanem az apáról is, és ezt így kell tekinteni. Nem a nők, nőkről van csak szó. Tehát a világ másokból is áll, mint csak nőkből. És eh, Szánszon asszonyon is egyet tudok érteni, ami a kötelező kifejezést illeti. Én azt gondolom, a jogosult kifejezés jobb lenne, hiszen a jogait az ember kikövetelheti, és azt gondolom, hogy ez egy jó módosítás lenne. Ezekre a pontokra szerettem volna kitérni, egyébként pedig remélem, hogy tényleg sikerül megállapodnunk, és ezt a jelentést el tudjuk majd fogadni. Nagyon sokak érdekeiről van szó, apák és anyák érdekeiről, partnerek érdekeiről, akiknek az érdekeire gondolnunk kell. Köszönöm, Boszkurt asszony, most pedig Lulling asszony és Klász asszony kap Szó, tehát Lulling asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy itt egy irányelvről van szó, egy olyan irányelvről, amely a terhes munkavállalók, gyermekágyasok, illetve soktató anyák érdekeit képviseli, nem két jelentésről van szó, hanem egyről. Az első jelentést visszautalta a plenárisra szakbizottságba, és született egy újabb jelentés. Esztrella asszony, el kell, hogy mondjam, nagyon ügyesen egyeztetett eh, a többi frakcióval, és sikerült eh, elkerülni azt, hogy túlságosan sok mindenre térjön ki a szöveg, nem egy állásfoglalási indítványról van szó, nem bevásárlói lista, hanem egy jogi szövegnek kell ebből kialakulnia, amely meg is valósítható az összes tagországban, és az ilyen javaslatokkal ezt nem fogjuk tudni megvalósítani. Nekem az a benyomásom, hogy jobbra-balra módosítókat nyújtanak be a képviselők, és ezek olyan módosító indítványok, amelyek nem átgondoltak, nem alkalmazhatóak, olyan képviselők nyújtják be ezeket, akiknek gőzük nincsen sem a kollektív szerződésekről, sem a munkajogról. Folytonosan ismételgetik magukat a módosítók, vannak bennük ellentmondások is, és azt gondolom, hogy arra kell összpontosítanunk, hogy mi tulajdonképpen ennek az irányelv tervezetnek a célja. Hogyha itt hallgatom önöket, különösen önt, elnökasszony, akkor ez a benyomás alakul ki bennem, hogy egy másik világban élek, mint ön eddig csak a nők tudtak teherbe esni, a férfiak nem. És a nők hozzák virágra a gyermekeket, nem a férfiak. Önök számára az apasági szabadsága fontos, a férfiak szaporodása, és úgy tűnik, hogy mindez fontosabb, mint az anyák védelme, ez pedig nagyon-nagyon veszélyes. Nem csak az a tézis, hogy nem akarjuk a kötelező kifejezést használni. 30 éve küzdünk, és én voltam az első, aki 1966-ban jelentést készített az anyavédelemről, és mindig is kiálltunk amellett, hogy ez legyen kötelező érvényű, hiszen eh, az anya és a gyermek egészségéről van szó a születés előtt és a születés után. Nem akarjuk ezt most mind sútba hajítani. Tehát tényleg erről el kéne azért gondolkodni. Mit akarnak elérni? Nagyon veszélyes mindaz, amit el akarnak élni, különösen az anya és a gyermek egészségére nézve. Ami pedig engem illet, ez a szöveg lehetetlen, nulláról kell kezdenünk a munkát. Önök azt mondják, hogy a többség támogatja a jelentést, és a már kisebbségben van. Ezt azért várjuk meg. Hogyha a szakbizottság többsége egy ilyen szöveget fogad el, akkor én csak annyit mondhatom, hogy sok sikert az egyeztetéshez, amennyiben erre egyáltalán sor kerül. Én pedig mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy megakadályozzak egy ilyen javaslatot. Illetve megakadályozzam azt, hogy egy ilyen típusú javaslat a tanácshoz és a bizottsághoz eljusson. Ezen nevetségessé tesszük magunkat, mert így sem vesznek túlságosan komolyan minket. És hogyha egy ilyen anyagot nyújtunk be, akkor aztán végleg elfelejthetjük azt, hogy komolyan vegyenek bennünket. Az anyavédelmére kell összpontosítanunk. És a szociális partnereknek kell egyeztetniük az apasági szabadságról. Már egyeztettek a szülői szabadságról, és a szöveg itt is van. Ehhez készül majd állásfoglalási indítvány, és azt gondolom, hogy jobb törvények is születnek majd az apassági szabadságról. Miért akarnak itt mindent egy kalap alá venni? Ez nem megvalósítható ebben a formájában. Éppen ezért még egyszer el kell, mondjam, nulláról kell kezdenünk a munkán, és a lényegre kell összpontosítani ha a reformot e, el akarják halasztani, akkor ez így lesz. Köszönöm szépen, Klász asszony kap szót, és akkor utána pedig Perez asszony, de először Klász asszony, parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most uh, csatlakozhatnék ahhoz, amit Anna Záborská mondott hiszen itt szerintem a dolgokat állandóan átrágjuk, és nem javulnak. Az alapvető kérdésekről kellene még egyszer szót ejtenünk. Új formációban vagyunk ebben a szakbizottságban, és az új tagokhoz is fordulok most, akik először tagjai a parlamentnek. Gondolkozzanak el az alapkérdéseken, tehát hol látunk itt szükséget, hol szükséges itt az egyenjogúság, és jobban nem tudom kifejezni én sem, mint ahogy Astrid Luling mondta. Hoztam én is ezt a félelmet, hogy nőként valamit leadunk, valamit leadunk, amit nem is adhatunk le. Az egyetlen jog, amely minket, nőket egyedül illet, hiszen mi vagyunk azok, akik gyermeknek életet ajándékozhatunk, akik megszülhetjük a gyereket, ezt nem lehet megosztani. Az irányelvnek pedig az a címe, hogy a várandós gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítása. A cím jogosan szól így, és nem szabadna, szerünk, nem szabadna szerintem ide bevonni a férfiakat. Ezt nem oszthatjuk meg. A dolog természetétől fogva nem működik. Éppen ezért határozottan ragaszkodom ahhoz, hogy ezt a jogot tartsuk meg. Itt az elődeink kiharcolták azt, hogy Európában, európai szinten tárgyaljunk erről a dologról. Meg kell néznünk, hogy a mai időben hogy lehet ezt eh, a vívmányt eh, kihasználni. Hogyan tudjuk ezt még továbbá javítani, hiszen más dologról is szó van a vita során. Európában Európának van itt egyáltalán illetékessége? Gondolkozzunk el ezen is. Tehát helyén való -e az, hogy az Európai Unió különféle szociális rendszerébe beleavatkozunk? Itt egy alapvető kérdésről van szó, nagyon sok nyílt kérdés van. Hogyha látom a luxemburgiakat, akkor adóból finanszírozzák az anyavédelmet. Nálunk máshogy van, nálunk a betegbiztosítás fizeti. Németországban a munkavállalók kiszámították, eh, hogy 700 eh, millióval többe kerül így a munkáltatóknak. Ezek olyan adatok, olyan számok, amelyeket mind figyelembe kell vennünk. Felépítünk valamit, eh, aminek nincsen alapja. Nincsen törvényes alapunk, és erre jön egy felépítmény. Tehát az első, legfontosabb dolog az, hogyha szeretnénk tovább haladni, és a régi irányelvre alapozunk, akkor gondoljuk meg, hogy mit teszünk. Ma örülhetnénk, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lép. Az Európai Parlamentnek is több jogosultságot, több jogot ad. Ezeket a jogokat, jogosultságokat pedig használnunk kell, és pedig észszerűen. Az Európai Unió ban élő nők érdekében, és mindenkit felszólítok, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Köszönöm, klasszasszony, Garcia Perez, és utána Ovir asszony kap szót, tehát Garcia Perez asszony. Köszönöm, elnök asszony, mindenek előtt szeretném elmondani, hogy úgy gondolom, hogy megegyezhetünk egy kérdésbe. Tehát egy kérdésben mindnyáján egyetérthetünk. Ebben a bizottságban eléggé sok felelősség gyűlt össze az irányelv tekintetében. Azonban nem értek együtt azzal, hogy csak is egyfajta felfogás lehessen felelős, és az összes többi vélemény meg ne legyen felelős úgymond felelőtlen legyen. Tehát próbáljuk meg a felfogásokat itt valahogy kibékíteni egymással. Elmondtam már, hogy mi a véleményem, hiszen itt nagyon sok minden hallottunk veszélyekről, és így tovább. Itt azért a különbségeket is megfelelő módon tiszteletben kell tartani. Léteznek különbségek, és ezeket a különbségeket pedig igenis respektálni kell. Egy olyan irányelvről van szó, amely a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók biztonságára és egészségére vonatkozik. Persze, ugyanolyan feltételeket szeretnénk mindenkinek létrehozni, hogy a munkaerőpiacon mindenki megfelelő módon egyenjogúan vehessen részt. Ez pedig azt jelenti, hogy a férfiak is kaphassanak szabadságot, ebben a tekintetben a férfiak és a nők egyenjogúsága meg kell, hogy valósuljon. Pillanatnyilag az a helyzet, hogyha egy fiatal nő jelentkezik egy munkára, akkor megkérdezik, hogy házas-e, egyedül él, van egy gyereke, tervez-e gyerekeket, egy ugyanilyen korú férfitól ezeket a dolgokat nem kérdezik meg a munkáltató tudja, hogy az érintett nem fog elmenni a munkahelyéről azért, hogy apai szabadságot vegyen ki. Hogyha így vezetjük be az apai szabadságot, akkor ennek az eredménye az lehet, hogy javul a család és a munkahely közötti egyensúly. Így egy gyermek születési, születése után az apa és az anya megosztja nevelési kötelezettségét. Nem csak a nő feladata a gyermeknevelés, hanem a férfiak és a nők feladata. Persze a nők anyák, ez igaz. De pont a születés utáni első napokban nagyon fontos a nők számára, hogy meg tudják osztani partnerükkel a felelősségüket és kötelezettségeiket, és hogy a partner is vállaljon otthon feladatokat. Ez a lehetőség az apai szabadság segítségével könnyebben megvalósítható. Ez egy fizetett szabadság, egy fizetett apai szabadság. Az én hazámban, Spanyolországban már évek óta megvan az a lehetőség, hogy az apa a szülési szabadság egy részét átvállalja. Tehát amennyiben bevezetjük a fizetett apai szabadságot, vagy bevezettük a fizetett apai szabadságot, akkor azt láthattuk például az én országomban, hogy a férfiak 80%-a élt ezzel a lehetőséggel. Ezt is figyelembe kell vennünk, amikor ezekről a dolgokról tárgyalunk. Ami pedig a szoptatásra vonatkozik, számunkra is tesztről van szó. El lehet vitázni ezen, szót érthetünk, Esetleg egyéb lehetőségek is vannak ezen a területen. Törvényhozási lehetőségek. Tehát, hogy bizonyos határidőket szabunk meg, vagy mondjuk napi egy óra legyen a kötelező szoptatás, vagy hogy azok a nők, akik önmaguk nem tudnak szoptatni, mégiscsak megkapják ezt az időt. Spanyolországban ez lehetséges. Tehát két hónapig a nő napi egy órát kap, hogy szoptathasson, és ezeket az órákat pedig természetesen összegyűjtheti és másra használhatja fel. Erről a javaslatról is lehetne. Ezt még cserélni sokkal többet nem is akarok ehhez hozzáfűzni. De csak egy kis megértést kérek. Én is megértem az egyéb felfogásokat, tehát, hogy most ez 24 hét, vagy 18-20, apai szabadság, szülői szabadság, mindenről beszélhetünk. De nagyon fontos az anya egészsége számára, hogy a partnere, főleg a gyermek születése utáni első napokban, hetekben megossza vele a feladatokat. Köszönöm, Garcia Perez asszony. A következő felszólaló Ovirasszony. Köszönöm. Igazából emlékeztetnék most uh, arra, amit az előttem szólók mondtak, a 21. században élünk. Fel kell, fel kell tartanunk azt, amit elértünk, de ez az irányelv azért mégiscsak eléggé avít. Nekünk az a kötelességünk, hogy tovább fejleszünk, hogy javítsuk. Sőt, tovább is megyek, a mai döntéseink a jövőt, és nem csak a közeljövőt, hanem a hosszú távú jövőt is érintik majd, egy dolgot kell mindenek előtt szemről tartanunk, az anyaság védelmét. Ez az irányelv célja. A frakciónkban is szóltunk erről. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy az apa is szabadságot kapjon, hanem arról van szó, hogy az anya egészségét egy kritikus időszakban megvédjük. Akkor, amikor kicsi a gyerek lehet vitázni arról, hogy az apák is egy bizonyos ideig szabadságot vehetnek ki. Lehet, hogy az államnak kell itt kifizetni az apa szabadságát. De mondjuk a gyermek születése utáni első két hétben lehetne bevezetni, vagy a család is dönthet arról, hogy mikor élnek az apasági szabadság lehetőségével. Az első két hét alatt, vagy később az anyák látják, hogy hogyan működik a nevelés, tehát hogy tudnak-e szoptatni, hogyan tudnak szoptatni. Tehát az államnak van itt kötelessége, és pedig az, hogy fizessen. Támogatom az apai szabadságot, hiszen az anya egészségével szorosan összefügg. Nemek közötti egyenlőségről és az igazságosságról is szó van itt. Az a megközelítés, amely ezt nem veszi figyelembe, és megpróbálja megkerülni, szerintem téves. észszerű lenne itt különféle irányelvek között egyensúlyt keresni. Hiszen itt ugyanarról a lényegről van szó. Tehát szerintem a lényeget meg egy dokumentum össze lehet foglalni. Köszönöm. Köszönöm, Ovír asszony. Most pedig szeretném átadni a foglalkoztatási bizottság előadójának, Plum asszonynak, utána Thompson és Záborszka asszony. De most a foglalkoztatási bizottság tól hallgatjuk meg a jelentéstevőt. Köszönöm, tisztelt kolléganők és kollégák! Én vagyok a témafelelős foglalkoztatási bizottság részéről. Mindenek előtt uh, szeretném Editnek megköszönni a szoros együttműködést. Nagyon jó munkakapcsolatban voltunk a jelentés elkészítésénél. Szeretném azt is elmondani, hogy uh, ma december 1 -e van, a Lisszaboni szerződés hatályba lép. Egyidejileg Románia nemzeti ünnepe, és Romániában nemzeti ünnep. És ez nem csak a román nőknek ünnep, hanem mindenkinek. És mindenki jobb életet érdemel. Főleg az új tagállamok utalok, 20 éve reformok zajlanak nálunk. Néhány reform eh, fájdalmas. De most szerintem itt van az ideje annak, hogy két reformon elgondolkozunk, főleg ami a nők életére vonatkozik. Remélem, hogy eh, az egyenlő elbánás, az egyenlő esélyek elve realitás lesz. 2009. december elseje az Európai Parlament hatalmának a növekedését is jelenti. Meg vagyok róla győződve, hogy az európai nők és férfiak jogai a valóságban is egyenlőek kell, hogy legyenek. Ezen okok miatt támogatom edik jelentését, osztom vízióit, hiszen osztom ezeket a víziókat én is, és osztottam is a foglalkoztatási bizottságban lezajlott viták során is. Figyelmesen hallgattam azt, amit a kollégák elmondtak. Különféle véleményeket hallottunk, különféle felfogásokat. De szerintem az összes képviselőnek rugalmasságot kell mutatnia, és bizonyos politikai kötelezettségvállalásokat is tenniük kell, amikor az európai polgárok életéről beszélünk. Szerintem ez nem egy bevásárló lista, hanem egy nagyon realista dokumentum, minnyáján tehetünk módosítókat politikai álláspontjaik alapján. De a foglalkoztatási bizottság elsődleges célja az, hogy javítsa a nők munkahelyi egészségét és biztonságát. Természetesen ide tartoznak a várandós, a gyermekágyas és a szoptató nők. Azonban aggaszt minket a nemek közötti egyenlőség itt, hiszen a 141-es cikken alapul ez az irányelv. Hogyha ebből indulunk ki, akkor úgy gondolom, hogy az apai szabadságot is mindenképpen be kell vonni ebbe az irányelvbe, hogy a politikai felelősségünket is bemutassuk. Tehát e, itt van e, az ideje, hogy egy haladóbb jelentést eh, írjunk. Egy kötelező időszakról is szó van itt, tehát legyen ez 6 hét a szülés után. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy múlt héten a parlament elfogadott egy állásfoglalást, ami az ILO konvencióira vonatkozik. Ez a 183-as, amely arra a tényre utal, hogy a szülési szabadságot a születés utáni hat héten belül kell kivenni. Támogathatjuk ezt a koncepciót, támogathatjuk ezt a hat hetes születés utáni időszakot, ami pedig itt a szülési szabadságra és a gyesre vonatkozik, a foglalkoztatási bizottságnak van egy általános olyan felfogása, hogy az egész fizetés folyósítani kell a szülési szabadság alatt. Különféle nézetek vannak a, arról, hogy milyen hosszú legyen az idő. Én a 20 hetes időszakot támogatom. Ami pedig az apai szabadságot illeti, egyik célunk, úgy vélem, hogy amennyiben a jelentésbe belefoglaljuk ezt, akkor sokkal haladóbb lesz ez a jelentés. Jobban védi a nők érdekeit, és jobban megvalósítja a nemek közötti egyenlőséget. Ez pedig a munkaerő piaci szempontokra is igaz. Ha a szülési szabadságban eh, a nők jogát látjuk, és hangsúlyozzuk a férfiak és nők közötti egyenlőséget, akkor véleményem szerint az apai szabadságot is be kell vonni ebbe az irányelvbe. Annál is inkább, mivel a gyermek eh, jogait is figyelembe kell vennünk, amikor a politikai kötelezettségvállalásunkat hangsúlyozzuk. Még egyszer szeretném kifejezésre juttatni, hogy támogatom Edit álláspontját. Remélem, hogy ez a jelentés tényleg egy haladó jelentés lesz, és a parlament is megfelelő felelősséget vállal benne. Szerintem, illetve nem szerintem, hanem január 27-én szavaz róla a Foglalkoztatási Bizottság. Köszönöm. Köszönöm, Plum asszony, Kosta asszony, utána Thomson asszony kap szót, tehát Kosta asszony. Köszönöm szépen. Nézzük a kiindulási pontot. Itt eh, most nem a férfi és a nő szerepének összeegyeztethetőségéről van szó, hanem arról a kultúráról, amiről eh, ezen összefüggésben szintén beszélnünk kell, ahogy Luling azt is megemlítette. abból a tipikus helyzetből kell kiindulnunk, ami a, az anyaságra tipikus most ö, ö, jogalkotóként is szerintem tovább kell lépnünk, és tenni valamit ö, ezen a területen felelősségünk teljes tudatában. Úgy gondolom, hogy bizonyos új elemeket beépíthetnénk ide, kicsit át ö, ö, alakíthatnánk a szöveget, kicsit logikusabban fogalmazhatnánk meg, de mindezek másodlagos kérdések. Hiszen Estrell asszony ö, ugye abból indult ki, hogy a jogalapot kell ö, kibővítenünk igyekeznünk kell ezen a területen előre lépni, és remélem, hogy a következő spanyol elnökség is segítségünkre lehet majd ebben. Az irányelv tartalmát, hatáját ki kell tehát terjeszteni annak érdekében, hogy ki tudjuk terjeszteni ezt az egész koncepciót, az anyasági, apasági szabadságot és a, a szülőként otthon töltett, töltött időszakot. ezt a két irányelvet, a 92-es és a 96-osat kell felülvizsgálni az említett aspektusok figyelembevételével. Kulturális előrelépésre is mindenképpen szükség van. Két kérdés vonatkozásában lennék én óvatosabb. A kötelező fogalom szerintem csak kellő óvatossággal lenne alkalmazandó. Ezt különböző történelmi, történeti okokból kifolyólag is mondom. Történelmi helyzetünkből, vagy történelmünk, de nem csak a miénk, hanem más országok, és azt mondja, hogy bizonyos dolgokat védeni kell, hogy az anya egészségét kell védeni a szülés előtt és a szülés után is, hiszen nagyon sebezhető helyzetben van ilyenkor. Ezen túlmenően a gyermek egészsége is védendő. Ilyen sebezhető helyzetben bizonyos kényszerek jelennek meg, ugye a nők különösen nehéz helyzetben ma, hiszen előfordulhat, hogy elbocsátják, hasonlók, ezeknek kell megfelelő módon ellenhatni. Ezért is veti fel ezt a kötelező aspektust, ez azonban kétszeres sebezhetőséget idéz elő. hiszen ez a jog lehet egy kényszer is ezzel. Véleményem szerint erre is kellő figyelmet kellene fordítani. Véleményem szerint ezt inkább jogként kellene megfogalmazni, nem pedig kötelességként. Nálunk 3 plusz 2 hónapról beszélünk ezen összefüggésben. Ez az anyasági időszak. És szerintem az igazi különbséget az jelenteni, hogyha jogról beszélnénk, hiszen időnként az apa is vállal ebből az időszakból, de hát alaphelyzetben mindenképpen a nő az aki itt szerepet vállal. Lehet, hogy a kollégák itt más véleményen vannak, én azonban úgy gondolom, hogy ez egy olyan pont, ahol nyithatnánk. Vannak itt bizonyos új elemek az örökbefogadó szülők vonatkozásában. Tehát, hogy a gyermeket örökbefogadnak, az olyan, mint egyfajta szülés, egyfajta születés. Ezt mi is így gondoljuk Olaszországban, de nem gondoljuk, hogy nagyon forradalmi álláspontot képviselnénk ezen összefüggésben. Igyekszünk védeni az anyaságot és az apaságot, ezen túlmenően a szubszidiaritás elve is nagyon fontos, ahogy Strela asszony is támogatta ezt, hogyha felkérjük a tagállamokat, hogy bizonyos dolgokat tegyenek meg, akkor um, segíteni kell, uh, elő kell segíteni az ő helyzetüket, és ezen túlmenően a nemzeti rendelkezések védelmére is szükség van. Ahogy Luling asszony is utalt erre. Úgy gondolom, hogy itt a nemzeti jog uh, védelmére, illetve meg felalakítására is szükség van. Mindenképpen szükséges, hogy felkérjük a bizottságot és a tanácsot arra, hogy átfogó gondolatokat fogalmazzon meg ezen összefüggésben. Ugye az anyaság védelméről, a felelősség megosztásáról van szó, mindenkinek együtt kell működni ezen a területen, nem szabad, hogy zavar legyen, sokkal inkább valami vízióra van itt szükség Az egyes elemeket összhangba kellene tehát hozni annak érdekében, hogy ténylegesen megvalósuljon a szülői védelem. Mindig igyekszem közös pontokat találni, hogyha valamit tudunk tenni, az nagyon jó, hogy Perez kolléga is elmondta. Valami módosítókra lehet szükség, azonban nem szabad visszautasítanunk ezt az egész javaslatot, hiszen ez egy olyan dolog, amire a nők, az anyák várnak. Az utolsó irányelvek már vagy 13 évesek. Köszönöm. Köszönöm. Thomson asszony. Köszönöm nagyon türelmes hangokat üt meg a vélemény megfogalmazója, nagyon pozitívan ö, fogalmaz, ö, szerintem is a, ö, ragaszkodni kell ahhoz az alapelvhez, hogy az apák is versenek ilyen szülői szabadságot. Tegnap ugye itt volt a bizottság képviselője, és ismertette a bérkülönbségekkel kapcsolatos véleményét. A nők és férfiak közötti bérkülönbség nagyon komolyan jelenik meg olyankor, amikor a nők gyermeket vállalnak, ugye a férfiak többet dolgoznak, a nők kevesebbet, és emiatt rosszabb munkát is kapnak. Ha megnézzük a nők életek minőségét, a munkai minőségét, az hatással van a családi élet minőségére is. nagyon érdekes, amikor fiatal ö, ö, férfiakkal beszélek a pártomon belül ilyen szakpolitikai kérdésekről, mindig azt mondják, hogy ö, ö, igen, ö, fontosnak tartjuk ezeket a kérdéseket, de nem szabad, hogy a nők egyfajta monopóliumot élvez, élvezzenek ezen a területen. Mi is, tehát mi férfiak is hozzá akarunk ehhez járulni, és akarunk ö, lehetőséget arra, hogy mi is szabadságot ö, ö, vehessünk ki ilyen ügyben. A legkisebb és a legnagyobb közös nevezőt kell megtalálni ebben az összefüggésben. Dán szempontból nézve ugye beszél, elmondhatom, hogy itt volt egy valami plusz két hetes időszak, és ezt én magam is nagyon jónak éreztem, amikor a saját gyermekemmel otthon lehettem. Nagyon fontos, hogy a gyermekvállalás egy közös családi vállalkozás legyen, és ne csak az anyái legyen a felelősség, aki túl van a szülésen, és meg kell osztani a felelősségeket Szerintem a, ez a két hét, amiről beszélek, hogy az apáknak meglévő két hét a tagállamok felében már megvan körülbelül. Nem szabad, hogy ezt felvizezzük, hanem meg kell emelnünk ezt. Például a Spanyolországban négy hétre van lehetőség. Továbbá úgy gondolom, hogy ahogy Kostaszon is elmondta, hogy az, hogy különböző kultúrák vannak, különbözően állunk a dolgokhoz, az rendben van, ez egy lehetőség, nem dobunk senkit börtönbe, nem vetünk senkit börtönbe azért, hogy nem veszik ki ezt a két hét apasági szabadságot, de legalább lehetőséget kell erre biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tomzon asszony, eh, Simánszki parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy nagyon érdekes vitában vagyunk és egy kicsit zavarban vagyok, és szomorú azok miatt, amiket hallottam. Nagyon sajnálatos volna, hogyha csak a többség szavazná meg ezt az anyagot. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos ügyről van szó, és a mi szakbizottságunknak meg kéne próbálni egy olyan kompromisszumban megállapodni, de a többség támogatni tud. Azok a kritikus hangok, amiket hallottunk, nem az apassági vagy a szülő, szülői szabadság ellen vannak, hanem ezt támogatják. Ez a jelentés erősíti vagy gyengíti ezt a szabadságot? Azt gondolom, hogy különböző vélemények vannak, és az a véleményem, hogy a vitának két oldala mutatkozott meg és ez a két oldal gyanakúan figyeli egymást. Az egyik oldal úgy érzi, hogy egy olyan kísérletről van szó, amely a hagyományos anyasági modellt és a családi modellt teszi tönkre, a másik oldal pedig úgy tűnik, hogy más oldalról próbálja meg alásni a dolgot. Nekem öt gyerekem van, és vannak eh, tapasztalataim éppen ezért, és úgy érzem, hogy az apáknak támogatni kell az anyákat. De soha nem leszünk képesek helyettesíteni az anyákat. Lehet a gyereket mostatni, sétálni, vinni, de a szoptatást nem lehet átvállalni. Én nem fogok tudni mindent megtenni, amit anya meg tud tenni A gyermeken lehet látni, hogyha az anyja veszi fel, nekem is örülnek, de abszolút örülnek, ha az anyja, anyjuk fogja meg őket. Nem akarok az ördög ügyvédje lenni, de önök Svédországban lehet, hogy egy kicsit máshogy látják ezt a helyzetet, mint más országokban. Hogyha nem lenne az önkéntesen kivehető anyasági szabadsági hét, akkor bizonyos országokban, ahol a munkapiaci helyzet más, ott az anyák fizetnék meg ennek az árát, mert a munkáltatók arra kérnék a nőket, hogy megkérdeznék őket, hogy akarnak egy gyereket, vagy nem. hogyha nincsen uh, önkéntesen kivehető anyasági szabadság, szabadság, akkor a munkáltatók gyakran visszaélnek ezzel a jogi hézaggal. ha csak ferdén néz a munkáltató a, a munkavállalóra, akkor ő már tudni fogja, hogy le kell mondani erről az egyhetes anyagsági szabadságról, ez pedig különösen igaz azokra a tagországokra, amelyek nemrégiben csatlakoztak az Európai Unióhoz. Tehát a munkáltató érvény, igényekkel érvényesíteni az anya igényét és a gyerek igényeit. Hogyha megnézzük az ENSZ jelentését, akkor ebből kiderül, hogy az anyaság szabadság a gyermek érdekeit kell, hogy szolgálja, ha megnézzük a WTO-s jelentést. Nem csak anyagi kérdésről van itt szó. A munkáltatók természetesen mindig ellenezni fognak olyan dolgokat, amelyek pénzbe kerülnek számukra. Tehát itt a munkáltatóik idejéről van szó. Mi Európában, a parlamentben és a bizottságban nagyon szigorú formákban kell beszélnünk, és fontos, hogy ezt újra szervezzük. A tagországoknak is támogatniuk kell ezt a rendszert, és különbözőek a tagországi, tagországi rendszerek. Én nem szeretném jelentést kritizálni, de úgy érzem, hogy elérkezett az ideje annak, hogy elgondolkozzunk arról, milyen formában folytassuk a vitát. A jelentés címe magáért beszél, lehet, hogy a és egyéb szituáció kifejezést hozzá kéne tenni a címhez, illetve ha ezt megteszünk, akkor lehet, hogy ez zavart okozna. Köszönöm szépen, elnök asszony! Meg szeretném kérdezni azt, hogy erőltetni kell-e vajon ezt a jelentést, vagy a szakbizottság meg kéne, hogy próbáljon valamiféle kompromisszumra jutni. Azt gondolom, hogy az apasági szabadság nem kell, hogy feltétlenül olyan helyzetbe kényszerítsen bennünket, amikor nevetséges helyzetbe hozzuk magunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igazából Emlékezhetnék rá, hogy az időnk véges Esztrel asszonynak 11-kor el kell mennie, és látom, hogy nagyon sokan kértek szót. Záborszka asszony, nagyon rövid legyen, utána a bizottság is szót kér, legyen a bizottság is, nagyon rövid. És utána pedig sajnos Esztrel asszony elmenetele miatt le kell zárnunk. Köszönöm szépen. Elnök asszony, rövid leszek. Szerettem volna a félreértések kiküszöbölése véget elmondani, hogy a néppárt támogatja az apai szabadságot. Az apáknak is foglalkozniuk kell a gyermekekkel, az apáknak is részt kell venni a gyermeknevelésben. Én pedig minden jelentésemben kihangsúlyozom az apák felelősségét. Egy dolgot azonban nem akarunk és pedig azt, hogy ebben az irányelvben, amelyben a nők egészségéről van szó, a három szabadsági típust egyszer említsük meg. Három lehetőség van, vagy folytatjuk a vitát, de az irányelv szövegéhez ragaszkodunk, a második lehetőség az, hogy megvárjuk, amíg mind a három dokumentumot elkészít a bizottság, és utána tárgyalunk, a harmadik lehetőség pedig hogyha konszenzus van, akkor kérdést intézhetünk a bizottsághoz, hogy előkészít egy dokumentumot, hogy készítsen el egy dokumentumot, amelyben mind a háromfajta szabadság típust megemlítik. Köszönöm. Záborszka asszony a bizottság képviselőjének, Olson ornak adom át az szót, parancsoljon. Köszönöm. Elnök azt mondja, nagyon rövid leszek. Engedjék meg, hogy Esztrele asszonynak eh, és a többieknek megköszönöm ezt a munkát. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes vita zajlott le. Hűen tükrözi, hogy mennyire lényeges a nézetek harmonizálása sokféle szabadságtípus van, sokféle demográfiai témák vannak. Ezeket a dolgokat mind össze kell egyeztetni. Ahogy eh, említették, a bizottság több témán dolgozik, eh, néhányat tegnap bemutattunk. kollégám és eh, saját szerepem, tehát Pétra Scottot említeném, még meg, hogy a technikai részleteket is kidolgozzuk. A bizottság éppen jelenlegi munkafázisában igazából csak ügyvivő, hiszen újabb bizottság alakul majd, és az új bizottság fogja majd a jelentést bedolgozni az új javaslatába. De Fidla biztos és kollégiuma már állást foglalt néhány témában, és most ezeket nem is szeretném elismételni. Tisztázásképpen szeretném elmondani, hogy a Szociális Ügyek és Esélyegyenlőség Tanácsa tegnap ült össze, és a szülőszabadságról tárgyalt. Van politikai megállapodás, ez pedig azt jelenti, hogy mint két szülőnek négy hónapos szabadsághoz van joga, a fizetésről nem ejtünk szót. A legújabb dolog az az, hogy van egy nem átvihető hónap. Ez pedig elnök asszony azt jelenti, hogyha az apa nem veszi ki az egy hónapos szabadságát, akkor ez veszendőbe megy. Ezzel szeretnénk az apákat bátorítani, hogy erősebben részt vállaljanak a család életében. Másodszorban a tegnapi tanácsülésen politikai megállapodás született a saját magukat foglalkoztatók, tehát az önállóak vonatkozó irányelvről. Ez azt jelenti, hogy a második olvasatban a spanyol elnökség alatt figyelembe vehetjük már az önök megjegyzéseket. Az apai szabadságról szeretnék néhány szót szólni. Nincsenek erről tárgyalások pillanatnyilag. A bizottság kifejezésre jutott, hogy nagyon fontos anyagról van szó. A tegnapi szülési szabadsági megállapodás az alapja gazdasági vizsgálat alá vetjük majd a helyzetet. Ezen kívül még hatásvizsgálatot is rendelhetünk, és a következő kollégium fog majd dönteni. Tehát nincsen pillanatnyilag most a vezetékben új javaslat, amelyet az elkövetkezendő hónapokban kellene elfogadni. Ami pedig az anyai szabadságra vonatkozik, a májusi anyagunkra hivatkoznék. Itt néhány témára szeretnék rámutatni. Ez a jelentés erősíti a rugalmasságot, és pedig az anya jogai, hogy felhasználja a szülési szabadságot. A, azon tagállamok, ahol nagylelkű szülői, szülési szabadság van, a törvényhozók által létrehozandó időpontban majd dönthetnek. Szerintem ez egy nagyon pozitív dolog, hiszen itt néhány egy kis habozás után a tanács mégiscsak megállapodásra jutott. Ez pedig egy olyan téma, amely a tanácsban a megállapodás alapja lehet. Tehát eh, a jelentésben ezt mindenképpen szerettem volna kihangsúlyozni. Egy másik téma, inkább technikai jellegű, az egészség és biztonság keret irányelvben vannak bizonyos korlátozások, például az otthon dolgozókra is eh, vonatkozik itt egy szabály, tehát ez a keret irányelvben van, és nem a konkrét irányelvben, de ezek olyan részletek, amelyekkel nem szeretném mutatni önöket. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most pedig Esztrela asszonynak adom át a szót. Köszönöm. Elnök asszony. Most mindnyájuknak szeretném megköszönni ezt a nagyon izgalmas élénk vitát. Köszönöm önöknek, és köszönöm a bizottság képviselőjének is. Nagyon hasznos információkat kaptunk. Egészen rövid leszek, hiszen vissza kell mennem Lisszabonba, és a repülő sajnos nem fog megvárni. Néhány általános megjegyzés, kár, hogy Lulling asszony már nincs itt, és kár, hogy nem tudok neki válaszolni. De szeretném még egyszer aláhúzni, hogy nagyon komolyan veszem a munkámat, és nagyon komolyan veszem a szakbizottság munkáját is. Hogyha vannak olyanok, akik nem veszik komolyan a saját munkájukat, és nem veszik komolyan a kollégáik munkáját, akkor az már baj természetesen nem ültünk ölbetett kézzel. Ez azt jelenti, hogy itt van ez a 66-os jelentés, Tehát itt most nem más szempontokról beszélek, hanem az apaság és anyasági szabadságról. Tudom, hogy vannak félreértések, illetve a fordítás miatt félreértésekre is sor kerülhet. De itt van egy olyan irányelv, amely foglalkozik az apasági szabadsággal, a szociális partnerek dolgozták ki. Ez nem a parlament kézjegyét viseli. Ezen kívül van egy irányelv az anyai, a szülési szabadságról, ezzel foglalkozunk, véleményem szerint, eh, és a legtöbb frakció véleménye szerint eh, a néppárt eh, kivételével felvettük itt az apai szabadságot is, hiszen szerintem ezek még több jogot jelentenek a szülési szabadság mellett. Természetesen vannak más helyzetek is, ahol a férfi nem helyettesítheti a nőt. És 6 hét szükséges arra, hogy az anya fizikailag is helyre jönjön. De természetesen, ahol meg lehet osztani a felelősséget, ott szeretnénk. És a gyermek szempontjait is figyelembe kell vennünk. A gyermeknek megvan a joga ahhoz, hogy mindkét szüleit lássa, és hogy mindkét szülője támogassa. A családnak megvan az a joga, hogy együtt legyen. Hiszen egy család életében ez egy soha vissza nem térő pillanat. Már 17 tagállamban létezik, vagy terve van véve az apai szabadság. Éppen azért megpróbáltam a realitást visszatükrözni a jelentés tervezetben. Ez pedig a többi tagállamnak is ösztönző lehet, hogy csatlakozzanak, és hogy hasonló jogszabályokat foganatosítsanak. Próbálj meg a legjobb megoldást megtalálni, ahogy ezt az elején említettem, de ezen komolyan előítélet mentesen kell dolgoznunk. A szavak természetesen nem semlegesek. A szavaknak különféle jelentésük van. Országról országra más lehet ez a jelentés. A kötelező szót kivettem a javaslatból, tehát a apai szabadságra, a liberális frakció kérésére. A liberálisok véleménye szerint ez a kötelező kifejezés terhelt, és éppen ezért kivettem. Sajnálom, hogy a néppárt a kritikáit nem mutatta be megfelelő időben hiszen a vita során érveket is hallunk, ez pedig más, mint kijelenteni azt, hogy ezt megszavazhatjuk, azt nem szavazhatjuk meg, ez a javaslatunk. A néppárttal szeretnék együttműködni természetesen, hiszen nagyon fontos erőt képvisel az Európai Parlamentben. Azt is szerettem volna tudni, hogy konkrétan a néppártnak milyen kifogásai vannak jelentésben. Lesz egy új biztos, új soros elnökség lesz, együtt fogunk működni, annak érdekében, hogy teljesítsük a választóknak adott ígéreteinket. Végezetül pedig szeretném köszönetemet kifejezni a Foglalkoztatási Bizottság képviselőjének, hogy véleményt írt. Nagyon jó vélemény volt. Sokat tettünk azért, hogy egyeztessük nézeténket. Most pedig sajnálom, hogy el kell mennem, de Lisszabonban is vár rám a munka. Köszönöm, Estrella asszony, és szeretném megköszönni minden kollégának, a vitát. Roppant izgalmas eh, vita volt egy nagyon fontos kérdésről. És eh, ketten jelentkeztek még, eh, hogy szót kérnek, de sajnos Eszre Lasszonynak el kell mennünk. Azonban lehetséges az, hogy folytassuk majd a vitát, és pedig azokkal a témákkal, amelyekre nem tudtunk sort keríteni. Roméva, Ruedo úr és Bauer asszony is szót kért, tehát nyilván lesz még lehetőségünk megtárgyalni ezeket, de most megértem, hogy Esztrel asszonynak el kell hagynia minket. Mielőtt elmegy, szeretném elmondani, hogy december 15-én van a módosítók benyújtásának a határideje. 12 órakor, akkor szavazunk, és pedig február 23-án, és a március plénumon. De most megköszönöm Eszrel asszonynak a munkát, és szeretném megkérdezni, hogy Romévai Ruedo úrnak van-e megjegyezni valója? Igen, csak azt szerettem volna támogatni, amit az előadó mondott. Elnézést kérek, későn jöttem, de támogatom Eszel asszony álláspontját, hiszen itt a kötelező apai szabadságról is van szó. Ezt támogatom. Köszönöm. Rövid megjegyzés Bauer asszony részéről. Hát én nagyon sajnálom, hogy ezt asszony elment, mert el akartam neki mondani, hogy lehet, hogy igyekezett kivenni a kötelező apai szabadságot, de 16. javaslatába benne maradt az arra hívja fel a tagállamokat, hogy akik még nem vezették be a kötelező apai szabadságot, azok föl vannak hívva, hogy vezessék be. Hát én nem tudom, hogy én nem tudok olvasni, vagy, vagy Eszterel asszonynak szaladt el valami a figyelme mellett. Egy dolgot szeretnék leszögezni, és komolyan nagyon sajnálom, hogy, hogy Eszterel asszony nincs itt. Nem arról van szó, hogy a néppárt ellene lenne az apasági szabadságnak, a szülői szabadságnak, vagy a familial leave-nek. A kérdés az, hogy mi szükséges ebben a health and safety irányelvben, és miről szóljanak a többi irányelvek. Mi éppen annak érdekében, hogy legyen egy modernebb elképzelés, annak a hívei vagyunk, hogy ez, a, ez az irányelv, ez maradjon health and safety irányelv, és csináljunk kettő, három, én nem tudom mennyi irányelvet, vagy egyet, az lenne valószínű a legjobb, de a, a tradíciók és, és sok minden más, másfele mutat, és akkor legyen flexibilisebb, legyen átjárhatóbb a, a, a többi szabadság. Éppen ezért teljesen fölösleges a negyedik módosítóban a familia leave-vel foglalkozni, mert a történet nem erről szól a teljesen fölösleges belepakolni olyan, olyan dolgokat a sok jó javaslat mellé, ami, ami a, a tagállamok hatáskörébe tartozik, mint például a gyerekintézmények. Teljesen fölöslegesen szerepelnek ebbe a, a jelentésbe. Nem tudom értelmezni a 65-ös módosítóban a mainstreaminget. Ebben az esetben csak az apák egyenjogúsítását jelentheti a nőkkel ebben az esetben talán az egyetlen kivétel ahol ezt nem lehet megvalóstani. nagyon sajnálom hogy kiveszi a burden of proof ot pedig ez egy, ez egy előremutató komoly dolog mert sok sok elemzés azt mutatja hogy a nőket elsősorban vagy többek közt ott kell védeni ahol visszajönnek a munkaerőpiacra. És erre vonatkozólag van egy sor jó javaslat a, a, jelentésbe, de annak következtében, hogy belepakol Esztrel asszony nyilvánvalóan csupa jó szándékból vezetve, az elkötelezettségénél fogva olyan témákat, amik nem ebbe a jelentésbe valók. Nem, nem ebbe a jelentésbe való az, hogy, hogy bíráljuk azt a, azt a parental leave direktívet, vagy megegyezést, ami, ami amit elértek a szociális partnerek. Nem a mi feladatunk, nem is abban a pozícióban vagyunk, hogy mi bíráljuk őket, hogy mi beegyeztek meg. Szerintem ilyet beleírni egy ilyen típusú jelentésbe abszolút tévedés. És ilyen tévedésből van benne egy sor, ami teljesen lerontja a jelentésnek a, az irányultságát, az értelmét, mert végső soron, végső soron a én úgy tudom, hogy a bizottság, véleménye is az, hogy ez a jelentés így, ahogy van, ha irányelvként elfogadásra kerülne, egyszerűen megvalósíthatatlan. És a, a, az anyáknak pont ebben a válságos helyzetben nem olyan támogatásra, nem olyan védelemre van szükségük, ami megvalósíthatatlan. Csak és kizárólag ebben van köztünk a különbség hogy várjuk meg, míg a, a szociális partnerek megegyeznek az apasági szabadságban. Hát a bizottságnak ott volt a munkatervében, akkor álltak le, akkor álltak le ennek az irányelvnek az előkészítésével, amikor, amikor Eszterel a kolléganő bepakolta ebbe, a, ebbe az irányelv javaslatba a, az apasági szabadságot teljesen fölöslegesen megyünk elő, eléje olyan dolgoknak, és siettetjük azokat a dolgokat, amiket nem lehet siettetni. Mi nem tudjuk helyettesíteni a szociális partnerek megegyezését. Ezekben a kérdésekben pedig én úgy érzem, hogy ez kardinális fontosságú. Tehát valóban itt a, a, a módszerről van szó, arról, hogy miről szóljon ez az irányelv, és mi kerüljön a következő irányelvekbe. Nem lehet mindent bepakolni, ahogy sajnos ebben a bizottságban időnként ez a, ez a tendencia meglehetősen erősen megnyilvánul, hogy mindent egy irányelvbe, mindent egy jelentésbe akarunk be, becsomagolni. Sajnos ez, ez néha, néha valóban a minőség kárára, az érthetőség és az alkalmazhatóság kárára van. Úgyhogy én azt szeretném, gondolom, hogy Eszterel asszony itt hagyta legalább a, a, az asszisztensét, hogy elmondanák neki, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy ellene vagyunk minden, minden ötletének és javaslatának. Arról van szó, hogy mi kerüljön ebbe az irányelvbe, amitől ez jó és megvalósítható irányelv lesz, és mit tegyünk a következő irányelvbe, illetve mi várjuk, várjuk a, a bizottságnak az előterjesztését, és a szociális partnerek megegyezését, mert véleményem szerint azt mi nem tudjuk helyettesíteni. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. Köszönöm, Bauer asszony. Sajnálom, hogy Estrella asszonynak el kellett mennie. Úgy gondolom, hogy nekem is lett volna egy-két megjegyzésem, de mivel Eszrel azt, hogy már nincs itt, úgy gondoltam, hogy nem teszem fel, és hát most lezárjuk ezt az eszmecserét. A módosításokat természetesen mindenki benyújthatja, és mindenkit emlékezetek arra, hogy nagyon fontos kérdésről van, legyünk nyíltak, nézzük meg, milyen lehetőségeink vannak, hogy jobb legyen a mamák, a papák és a gyermekek helyzet a jövőben. Most ezt a napirendi pontot be is fejezzük. A következő pont pedig egy eszmecsere a szakbizottságunk madridi útjáról, tíz képviselő vett részt a delegációs úton, és négyen a kvótán túl. A titkárságunk is képviselve volt, illetve a frakciók. A delegációs út fő célja természetesen az volt, hogy előkészítsük a következő spanyol elnökséget, és hogy több ismeretet eh, szerezzünk a egyenlőség eh, helyzetéről. Spanyolországban a spanyol elnökséggel is megpróbáltunk eh, egy korai fázisban tárgyalni. Néhány napunk volt, kettő napunk volt Madridban, találkoztunk az esélyegyenlőségi miniszterrel, Egy kicsit, köszönöm. Tehát találkozunk az esélyegyenlőségű minisztere Viviane Aidúval. Ő tájékoztatott minket arról, hogy milyen témákkal foglalkoznak Spanyolországban, és hogy a spanyol elnökség milyen prioritásokat fog majd megszabni. Már korábban is utaltunk arra, hogy a nők elleni erőszak fontos prioritás lesz. A spanyol elnökség azt szeretné, hogy legyen egy európai moratórium a nők elleni erőszak témájáról. Ezen kívül azt is hallhattuk, hogy a spanyol elnökség további prioritása a gazdaság és pénzügyi válság, illetve a Lisszaboni stratégia átdolgozása lesz, és pedig úgy, hogy az a nemek közötti egyenlőség szempontjait is figyelembe vegyék. főleg arra összpontosítottunk, hogy hogyan vitassuk majd meg a nők elleni erőszak és a spanyol jogalkotás közötti összefüggéseket. Ezen kívül szótejtettünk arról is, hogy hogyan alkalmazzák Spanyolországban a meglévő jogszabályokat, mindenek előtt a foglalkoztatásra, a szülői szabadságra, szülési szabadságra, reproduktív egészség témakörére koncentráltunk megbeszéltük, hogy hogyan lehet eh, Spanyolországban összehangolni a munkahelyet a családi élettel. Ezen kívül találkoztunk az Európai Unióért felelős államtitkárral, Lope Garrido urral, akivel egy munkaebédet is elköltöttünk. Hangsúlyozta, hogy eh, milyen hatásai vannak a gazdaság és pénzügyi válságnak. Eh, beszéltünk az energia problematikáról, ezen kívül ismét szóba került a nők elleni erőszak témája. Találkoztunk a kongresszus és a szenátus képviselőivel, folytattuk a vitát a nők elleni erőszakról, és a nemek közötti egyenlőségről a foglalkoztatás és a gazdaság szempontjából. Találkoztunk Madrid városának képviselőivel, a madridi régió igazgatójával pénteken, tehát két napot voltunk ott. Pénteken, az utolsó napon kerekasztal megbeszélést tartottunk a spanyol civil társadalom szervezeteiben. Számos szervezet eh, volt jelen, és eh, úgy készítettük elő a kerekasztal megbeszélést, hogy két nagyon fontos kérdést eh, vetettünk fel, amely fontos a spanyol civil társadalom számára, ez pedig a nemek közötti egyenlőség területén meglévő kihívások, illetve a spanyol elnökség előtt milyen kihívások állnak. Ezek voltak azok a területek, amelyekről szót ejtettünk. Most pedig eh, szeretném az elnök közleményeit röviden lezárni, és pedig azzal, hogy mindenkinek köszönöm a részvételt, mindenkinek köszönöm azt, hogy nagyon informatív és nagyon jó látogatásra került sor, kölcsönös eszmecsere volt. Szerintem a szakbizottságunknak és a spanyol elnökségnek is nagyon hasznos lesz majd. Szeretném megköszönni a titkárságnak is a munka előkészítését, lebonyolítását, hiszen nagyon flott volt minden. Nagyon sok ismeretet, információt kaptunk, kapcsolatokat kötöttünk a két nap során. Most pedig Jimenez asszonynak át, adom át a szót. Parancsolj! Eh, sí, buenos días. Quería <clears throat> recordarle... Nagyon köszönöm. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy eh, a madridi ülés eh, alkalmával javaslat született arra is, hogy a spanyol elnökség alatt egy európai jogszabály kerülne kidolgozásra a nők elleni erőszak megakadályozása érdekében. Spanyolországban már vannak ilyen védintézkedések, de más országokban a helyzet sajnos nem ilyen jó. Éppen ezért a néppárt részéről ugye beérkezett a javaslat, hogy ezt európai mm, oldalról is megtámogassuk ezt a kezdeményezést, egyfajta telefonos hotline bevezetésére keríthetnénk sok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is csatlakozhatom. Nagyon fontos kérdés ez a spanyol elnökség számára. Az Európai Megfigyelő Központ esetleg bevezethetne egy forró drótot, egy olyan telefont, amely egész Európai Unióban működik. Tehát most megadom a szót a részevőknek, hogyha valakinek megjegyzése, kérdése van, hogyha nincs, akkor a napirendünk végére értünk. Úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas eszmecsere zajlott itt ma délelőtt, és nagyon lényeges az is, hogy kidomborítjuk azokat a kérdéseket különböző szempontokból, amelyek foglalkoztatnak minket. Nagyon fontos az, hogy megvitassuk a dolgokat, mielőtt határozunk, hiszen nagyon fontos területen tevékenykedünk. Szeretném megköszönni minden kollégának a részvételt, akik részt vettek. Szeretném megköszönni